nem csak ezt a két nagy esetet, hanem az összes többi hasonlót is köszönöm. Köszönjük, Lewandowski úr. Ezzel ebben a témában berekeztem a vitát. Hatállásfoglási javaslat kapcsolódik ehhez, majd róluk nem sokára szavazunk. Utolsó napirendi pontunk a muzulmán rohingyák helyzete, és a témában Szárneszki úrnak adok egy percben szót. E, Köszönöm, e, elnök úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament újra megnyilvánul a Mohamedánok védelmében emlékeztetnék arra az állásfoglalásunkra, amelyet a kínai mohamedánok védelmében fogadtunk el egyhangúan. Ez egy hasonló ügy. Mindez azt bizonyítja, hogy az Európai Parlament nem diszkriminál egyes vallások ellen. Európai Parlament védi az összes vallást, a vallásszabadságot, nem csak a kereszténységet védi, amely a mi kontinensünk legnagyobb vallása. Kisebb-nagyobb sikerrel megpróbáljuk védelmünkbe venni a többi vallást is, beleértve az iszlámot. Köszönjük, Csernecki úr. Siniszin asszony kap szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. A rohingya muzulmán kisebbség az egyik legüldözöttebb népcsoport a világon korlátozzák szabadságukat, mozgásukat, kínozzák a népcsoport tagjait, korlátozzák az oktatáshoz való hozzáférésüket, nőiket megerőszakolják. Nagyon fontos, hogy el tudjuk juttatni a rohingyákhoz a humanitárius segélyeket, biztosítanunk kell szabad mozgásukat, és garantálni kell állampolgárságukat is. Az ENSZ enekült, menekültügyi megbizottjának meg kell engedni, hogy irodát nyithasson Burmában. Az európai hatóságok is ennek érdekében kellene, hogy fellépjenek. Köszönjük, Senisin asszony. Most Kill Nielsen asszony következik. Köszönöm, elnök úr a burmai ENSZ megbízott kijelentette, hogy Arakin tartományban a rongiák ellen elképze, elvégzett, elkövetett erőszak minden büntetlen, folytatódik, és az elkövetők büntetlenséget élveznek. A tarifa preferenciák általános rendszere szerepel az Európai Unió kereskedelem politikájában, Ugyanakkor legyünk konzekvensek, és tartsuk fenn az egyensúlyt az alapvető jogok kartája és a kereskedelmi szabályok között. A tarifaszabályok 15. cikke is kimondja, hogy a tarifa engedményeket fel lehet függeszteni akkor, hogyha dokumentált bizonyítékok vannak arra, hogy megsértik az alapvető jogokat. Az ENSZ speciális raportőrének jelentése, valamint egyéb NGO jelentések alapján követeljük az Európai Bizottságtól, hogy a preferencia rendszert ideiglenesen vonja meg Burmától. Teljesen egyértelmű a helyzet, a rohingyák tragédiáját le kell állítani, és ennek a népcsoportnak ugyanazokat a jogokat kell élveznie, mint az összes többi burmai állampolgárnak. Köszönjük Kill Nielsen kollégának, és most Maritje Sáké következik. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, kollégák! A Burmában elkövetett, a muzulmán rohingyák ellen elkövetett mindenféle erőszakos cselekményeknek véget kell eh, vetni. Ez egyszerűen nem folyhat tovább. 130 ezer embert űztek el az otthonából, akik nem részesülnek megfelelő segélyben. A sajtó és a média Burmában nem szabad. Szeretnénk segíteni a demokratikus reformokat, de nem lehet egy kisebbséget, a rohingyákat teljesen kihagyni ebből a folyamatból. Erőszakos cselekményekhez nem folyamodhatnak a biztonsági erők. Ezért arra szólítjuk fel a kormányzatot, hogy az ENSZ megfigyelőket engedje be az országba. Az EU-nak az emberi jogok kérdését a legmagasabb szinten kell napirendre tűznie, és biztosítani azt, hogy a kereskedelmi eh, szerződésekben bevett eh, emberjogi klauzulát eh, tiszteletben tartsák. Ankung Suki túlságosan halk maradt ez ügyben, pedig emberjogi aktivistaként nagyon sokat várunk tőle. Köszönjük, Sárke asszony! két percre Verzsi asszony kapja meg a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Ahogy a külön előadó is alá húzta, a meggyilkolása azoknak, akik egy békés tüntetésen vettek részt tavaly, az utolsó friss példája annak, hogy hogyan üldözik ott az embereket, a ENSZ is rámutatott erre a rohingyáknak ö, ö, oktatási szempontból is ö, szembe kell nézniük a diszkriminációval. A 2013-as Human Watch jelentés alapján ö, látható, hogy őket folyamatosan üldözik a helyi hatóságok és vallási csoportok is. Burmának itt az ideje a felelősség vállalására. Sansuki ügye kapcsán nem mm, maradhatunk csendben. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a születést is szabályozzák 2006 óta a rohingák körében, és több ezer közülük hal meg gyógyíthatatlan betegségekben, mivel nincsen hozzáférésük rendesen orvosi ellátáshoz ez az üldöztetés, amely rendszerszerű, más kisebbségeket is érint egyébként a világban és Burmában is, de nekünk az a dolgunk, hogy a kereskedelmi kedvezmények kapcsán megfogalmazzuk Burmával szemben a nyugati érdekek mellett a nyugati elveket is. Sajnos erre eddig senki nem figyelt oda. A kollégin Verzsi asszony, köszönjük. Megenged egy pótkérdést Kacsmerek úrtól. Kék kártya. Kék kártyás kérdést. Köszönöm, elnök úr. Verzsi asszony, kérdésem lenne önhöz. Ön Sucsi Vel kapcsolatban. A mi szövegünkben az van, hogy Ansan Suji tiltakozik a két gyermekes politikával szemben. Ez így van? Frau Kollegin Berger. Berger asszony, kíván erre reflektálni? nem tudom, hogy Aung San Suu Kyi konkrétan tiltakozott-e a két gyermekes politikával szemben, de az ő pártjában, az ő pártjának a képviselői között is vannak olyanok, akik ezt elfogadják. Sajnos nagy csend veszi körbe az ügyet, és ez is annak a jele, hogy ez az világ egyik legelnyomottabb népcsoportja. Köszönjük szépen. Jegle asszony kap egy percben szót. Elnök úr, biztos úr, Kácsmerek úr, sajnos egyet kell, hogy értsek azzal, amit Verzsi asszony és Sáke asszonyok mondtak. A béke Nobel-díj viselőjével nem sikerült kapcsolatot teremtenünk. A, a néppárt mindenképpen szeretne nyitást, hiszen már nagyon régi ez az elnyomás a Ruinga népcsoporttal szemben. Minden jogot megtagadnak tőlük. El kell őket ismerni jogokkal és kötelességekkel. A mi állásfoglalásunk nem a burmai kormányjal szemben, fogalmaz meg bármit, hanem általában az emberi jogok ért, és ezen belül az etnikai kisebbségi csoportok védelme érdekében, hiszen ez minden demokráciában, és különösen a fiatal burmai demokráciában a fenntarthatóság egyik alappillére. Tehát támogatom, ha nem is feltétlenül, ezt az állásfoglalási javaslatot. Köszönjük szépen, Jegle asszony! meghallgattuk a szerzőket, most a frakciók felszólalói következnek Kásperek úr elsőként. Przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim. Mindannyian nagyon örültünk annak, amikor elindult a burmai átmenet. Ugyanakkor biztosítani kell Burmában is az összes kisebbség jogait, különben nem lesz elégedett a nemzetközi közösség. Nem fogok most belemenni abba, hogy milyen ö, üldöztetésnek vannak kitéve rohingyák, erről beszéltek mások, én inkább a probléma gyökereiről beszélnék. A rohingyákat nem ismerik el burmai állampolgárnak, nincsenek polgári jogaik. A mi állásfoglalásunk arra kérni a burmai hatóságokat, hogy az állampolgársági törvényüket változtassák meg. Csütörtökönként gyakran fejezzük ki aggodalmunkat az iránt, hogy nem tudunk fellépni az emberi jogi jogsértések ellen, miközben én egyetértek azzal, hogy az általános preferencia rendszer visszavonásának fenyegetése hasznos eszköz lehetne a kezünkben. Kaczmarek, ez fog für eine Minute. Köszönjük Kaczmarek úr, a következő hozzászóló Munyusz de Kuiza asszony, köszönöm elnök úr, biztos úr. Mi fellépünk a kisebbségek üldözése ellen, szerintünk, frakcióm szerint ez fontos nemzetközi vizsgálatot szeretnénk indítani az emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával, mert úgy gondoljuk, hogy ilyen bűncselekményeket követtek el a rohingyák ellen. Emellett el kell ismerni kisebbségnek a rohingya muzulmánokat, senki nem eh, lett felelősségre vonva az üldözésért, illetve az erőszakos cselekményekért, és a burmai hatóságok eh, semmit nem tettek, együtt kell működniük az ENSZ emberi jogi raportőrével a rohingyák mozgás szabadságát korlátozó intézkedéseket vissza kell vonni, és eh, meg kell adni számukra az állampolgárságot. Az a törvény, amely kizárja őket az állampolgárságból, vissza kell, hogy vonják. Az a segélyszervezeteknek pedig lehetővé kell tenni, hogy eljuthathassák a segélyüket ezekhez az emberekhez a nemzetközi jog alapján. Köszönjük. Újuland kolléga következik egy perc. Köszönöm elnök úr. Először is Szeretném együttérzésről biztosítani azon áldozatok családtagjait, akiket Burmában akik Burmában életüket vesztették, itt a muzumán rohangja kisebbség tagjára gondolok. Minden kisebbség biztonságot garantálni kell Burmában. Ez nem egy belső kérdés, és nagyon remélem, hogy a szomszédos államok is segítenek majd abban, hogy a meglévő problémákat a lehető leghamarabb megoldjuk. 130 ezer rohangjának kellett elhagyni az otthonát, és él most menekültáborban. Azonnali humanitárius segélyre szorulnak. A főképviselő asszony kérem, hogy az ASEAN országokban vesse fel ezt a kérdést, hogy minél gyorsabban békés megoldást találjanak a problémára. Köszönöm. Köszönjük a Juland asszony. Másfél percben Schlüter úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Képzeljék el, hogy egy embercsoport azért vert szét egy házat, mert a lakók szerintük helytelen Istenben hisznek. És amikor kihívják a rendőröket, akkor a rendőrök a gyűlölködők oldalára állnak, és amikor menekülnek, akkor sem kapnak segítséget senkitől. Százezerek, a rohingyák közül százezerek kélnek, élnek és menekülnek így. Mi erről itt nyugodtan beszélünk, állásfoglalást fogunk, fogadunk el, de ezt erősebb hangon kéne megfogalmazni. Burma befele fegyverkezik, ez a külügyi szolgálat kutya kötelessége lenne, és már 99 óta, hogy a civil béke teremtési mechanizmus eszközeit megteremti, szükség lenne építészekre, adó szakértőkre, önkormányzati szakértőkre, akiket kiküldve egy ilyen helyre segít a minimális életszervezésben egy ilyen elnyomott közösségnek. Sajnos nincs az EU-nak civil béketeremtő csoportja, serege, már pedig a háborúkat nem kezelni kell, hanem megelőzni. És nem követeléseket kell megfogalmazni pusztán a burmai elnökkel szemben, hanem nekünk is kellene valamit tennünk. Mi történik EU berkekben? Köszönjük, Slüter úr! A frakció képviselőit meghallgattuk, most a többi képviselő között Izajászonynak adok először. Vime helmikuussa... Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Februárban beszéltünk utoljára a rohingya muzulmánokról, burmai kisebbségről, akik évszázadok óta élnek Burmának ezen a területén. Több mint 135 etnikai kisebbség van Burmában. Egy új törvényt fogadtak el, a, amely szerint a rohingya muzulmánok maximum két gyereket vállalhatnak. Ez csak az egyik formája a rohingya muzulmán kisebbség eh, jogai megsértésének. A nemzetközi közösség nem nézheti tétlenül ezeket az eseményeket. Nemzetközi összefogásra van szükség, hogy valamit tegyünk ez ügyben. Köszönöm. Köszönjük. Köszönjük, Izai asszony. Most a spontán felszólalások következnek. Az eddig bejelentett felszólalási igényeket elfogadom, innentől azonban egyet sem. Kóla az, hogy nincs itt, úgyhogy Nikof úr kap szót elsőként. Ah, oui, merci. Nem hallottam a nevemet, elnézést. Csökov Pasaga muzulmánov, aki... Nos, eh, sok eh, burmai azt hiszi, hogy a rohingya muzulmánok bangladesi illegális bevándorlók eh, nem köthetnek házasságot, nem járhatnak iskolába. Az Európai Uniónak segítséget kell nyújtani a Burmának ahhoz, hogy a szükséges reformokat végrehajtsák fel kell szólítanunk a burmai kormányt arra, hogy a rendvédelmi szervei védjék meg a rohingya kisebbséget a szervezet erőszaktól, az elkövetőket pedig büntessék meg. Fel kell szólítanunk a régió összes államát, hogy nyissák meg a határaikat a menekültek előtt. Szintén fontos hogy a burmai kormány támogatást kapjon abban, hogy eh, hosszú távú megoldással felszámolassák ezt a problémát. Köszönjük, Szonik úr. Geringer de asszony. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nem először beszélünk a rohingya muzulmán kisebbségről, akik nem élveznek mozgásszabadságot, nem járhatnak iskolába, akiknek a földjét elrabolják. 2012 óta további üldöztetésnek voltak kitéve, és erőszakos cselekményeket is elkövettek a sérelmükre. nem jut el hozzájuk a humanitárius segély sem, segítség sem. Fel kell szólítanunk a burmai hatóságokat, hogy adjanak fel ezen eh, kisebbség üldözésével, az elkövetőket pedig vonják felelősségre. A rohingya kisebbség tagjai részesüljenek polgári jogokban, szabadságjogokban, különben további zavargások lesznek az országban. Herr Kollege Köszönjük, Paska úr következik. Ó, oh, köszönöm, elnök úr. Elnök úr, biztos úr, kollégák, hölgyeim és uraim, az üldöztetés, a rohingya muzulmán kisebbség üldöztetése olyan szintet ért el, hogy a, ez már megütötte a nemzetközi közösség inger küszöbét is, amikor ennyi ember emberi jogait tiporják lábbal, akkor nem maradhatunk szótlanok, nyomást kell gyakorolni. A GSP rendszer segítségével arra kell kényszeríteni a burmaiakat, hogy a rohingya muzulmánok jogait is tartsák tiszteletben. A burmai kormánynak lehetővé kell tennie, hogy a rohingya menekültek és otthonukból elűzöttek Az először is segítséghez jussanak, és aztán haza térjenek. Vielen Dank, Herr Kollege Paska. Köszönjük, Paska úr. Lisek úr következik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Mieszkańcy Birmy przeżyli... Köszönöm, elnök úr. Az utóbbi évtizedekben szörnyű dolgok történtek Burmában a rohingyákkal szemben, pedig Burma a demokratikus országok közé szeretné sorolni magát. Európaiként segítenünk kell Burmának, például pénzügyi és egyéb fejlesztési támogatással, de főleg intézményépítéssel abban, hogy normális államiság alakuljon ki, amelynek eredményeképpen az emberi jogok is betartathatók, valamennyi kisebbség jogai érvényesülhetnek. Remélem, hogy a következő választásokon Burmában ott lesz egy európai megfigyelő misszió, parlamenti megfigyelők is, és segítünk az elveinket a helyi politikusoknak elmagyarázni a kisebbségek védelmének szükségességét különösen. Köszönjük, Liszek úr! Most véget ért a egy kivételével a spontán felszóló köre. Kelly úrnak adok még szót. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm, hogy ilyen sok embernek szót ad a spontán hozzászólások körében. Olvasom az állásfoglalási indítványt, és borzalmas dolgokat olvasok. Egyre erősebb ennek a közösségnek az, íz, az üldöztetése, elpusztítják a templomaikat, letartóztatják őket, bebörtönzik, megerőszakolják, mozgásokban korlátozzák, és nem járhatnak iskolába sem, nem köthetnek házasságot. Iszonyatos problémák ügyében kell megnyilatkoznunk minden erőforrásunkat arra kell mozgósítanunk, hogy rövid távon, és aztán persze, ami még fontosabb, hosszú távú megoldást találjunk. Remélem, hogy sikerül ezt eh, a, ezt a közösséget minden módon segíteni kell. Köszönjük. Fintenk. Mi is köszönjük, Kelly úr. Végül pedig a bizottság nevében Lewandowski biztos úrnak adok szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság nevében üdvözlöm az állásfoglalás tervezetet a rohangyán muzulmánok helyzetére vonatkozóan. Óriási változások történtek 2011 márciusa óta a stabilitás, a béke és a fejlesztés területein. Megnyílt Burma politikai értelemben, de nyilvánvaló, hogy azok a nagyon régről származó megosztottságok, amelyek az országot történelmileg jellemezték, most a felszínre kerülnek és nem oldhatók meg pillanatok alatt. Nyilván humanitárius szempontból azonnali beavatkozásra van szükség, mert az esős évszak elkezdődött, és ezáltal még nehezebb a helyzetük. A politikai megoldás viszont hosszabb távú, amely nem csak a vallások szembenállását, a népcsoportok szembenállását kell, hogy kezelje. Hiába mondja hogy az elnök, hogy Hutány szerint, hogy ez a rohingyák elleni fellépés túlzó és nem igazságos, ez nyilvánvalóan nem elégséges az, etnikák, az etnikumok közötti megbékülést csak, ha egyáltalán aktív módszerekkel lehet elérni. Kásmerek úrnak igaza van, hogy a kormányt emlékeztetni kell az 1982-es Lakin államra érvényes állampolgársági törvényre. Ez egy helyi törvény, és jó kiindulási alap, hogyha betartanák, már is sokat javulna a helyzet. Az EU egyébként monitorozza a helyzetet. Stavros Lambrinidis, az emberi jogi képviselőnk ellátogatott Burmába, találkozott a kormány képviselőivel, a civil szervezetekkel és a Rohingya képviselőivel is. Megtárgyalta, illetve hát napirendre tűzette március 22-én a külügyi tanácson is a témát, a népcsoportok közötti erőszak humanitárius kockázatai címmel. Eston asszony pedig személy szerint személyben szólította föl a burmai hatóságokat a civil lakosság megvédésére, és a túlkapásokat elkövetők bíróság elé állítására, és a humanitárius segítségnyújtás megkezdésére. De hogy hitelesek legyünk, az EU is küld humanitárius támogatást, amennyiben ennek eljutását az érintettekhez garantálni tudja az ország. Monitorozzuk tehát a helyzetet, párbeszédben vagyunk a burmai kormányjal, és hosszú és rövid távú megoldásokon egyszerre gondolkodunk, a hosszú távú a politikai megoldás, a rövid távú a humanitárius segély. Ez még hosszú út lesz, míg Burma eljut a teljes körű demokrácia szintjére. Köszönjük, Lewandowski úr! Hat állásfoglalási indítványt nyújtottak be a frakciók ezzel kapcsolatban, és mindjárt szavazunk is róluk. Mondjuk el